Diamo inizio. Megkezdjük az ülést. Benvenuti a tutti. Diamo... Mindenkit üdvözlök, megkezdjük a bizottsági ülést. A napirend elfogadása az első pontunk. Ha nincs semmilyen megjegyzés ezzel kapcsolatban, akkor a napirendet el is fogadtuk. Rendben. Nagy örömömre szolgál, hogy bejelenthetem, hogy minden nyelven van ma tolmácsolás. Úgyhogy köszönöm tolmácsaink kiváló munkáját. Kettes napi rendi pont. Következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Ugye egy jegyzőkönyv, így sincs megjegyzés, az ülés végére elfogadottnak fogjuk tekinteni az előző ülés jegyzőkönyvét. Végül pedig tájékoztatni kívánok mindenkit arról, hogy a szokásunknak megfelelően a mai szakbizottsági ülést is közvetlenül követni lehet interneten keresztül. Üdvözlöm Eskil Erlandsson, svéd mezőgazdasági minisztert. Kedves Eskil, üdvözöllek! hogy megint örülök, hogy megint eljöttél a mi szakbizottsági ülésünkre. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és már át is adom neked a szót, hogy bemutasd a bizottságunknak a svéd elnökség idején elért eredményeket. Egyebek között az egyik legfontosabb esemény, hogy a Lisszaboni szerződés életbe lépett a svéd elnökség ideje alatt, és így megkezdődik a mezőgazdasági szakpolitikában is az együtt döntés érvényessége. Még egyszer köszönet Eszkil, és megkapod a szót. Eh, köszönöm szépen, Paolo, köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, már egy hónap telt el körülbelül a svéd elnökség végéhez képest, illetve azóta, hogy átadtuk a stafétát a spanyol elnökségnek. Rendkívül sok dolgot sikerült elérnünk, pedig nagyon kevés idő állt a rendelkezésünkre és szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy önöknek is köszönetet mondjak, hiszen nagyon jónak tartottuk ezt az együttműködést, amit az Európai Parlamenttel sikerült kialakítanunk az elnökség idején. Büszke vagyok erre, és elégedett is. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése nagyon sok változást jelent, változtatást jelent a parlament számára és a tanács számára is. Ez igaz a mezőgazdasági témákra ugyanúgy, mint több más témára. Sok sikert kívánok ehhez az újfajta munkához, ahhoz, hogy a parlament a többi intézménye közösen végre tudja hajtani a Lisszaboni szerződés által előírtakat. A svéd elnökség idején nagyon jól ismerik, hogy mik jelentették a prioritást számomra melyek voltak azok a témák, amelyeket legfontosabbnak tartottam. Ezeket mindig is bemutattuk önöknek is, több intézkedés végrehajtása a 250-es cikknek megfelelően. Globális kihívásokról van szó, mezőgazdasági halászati témákról, illetve arról, hogy garantáljuk az élelmiszerhez való hozzáférést, az élelmiszer beszerzést. Ez tényleg nagy kihívás, főleg, hogyha arra gondolunk, hogy 2050-re a föld lakosainak a száma 9 milliárd lesz. Novemberben tartottunk mezőgazdasági csúcsot, az élelmiszer beszerzés témájában a FAO konferenciához igazítottuk ezt az időpontot. Konkrét témákkal foglalkoztunk. A FAO foglalkozott az élelmiszer beszerzéssel és az élelmiszer biztonsággal, aztán elkezdődött a partnerség, a szinten az élelmiszerbeszerzés témájában. Európai Uniós szinten pedig fontos döntések születek novemberben, szintén élelmiszerbeszerzés témájában. és fölmerült az is, hogy az Európai Unió különböző szakpolitikáit jobban kell egyeztetni azért, hogy az Európai Unióban az élelmiszerhez való hozzáférést, az élelmiszer ellátást biztosítani lehessen. Ezen kívül ősszel fontos események voltak, és próbáltuk megtárgyalni a mezőgazdaság és a klíma közötti kapcsolatokat. Mindkét téma prioritást élvezett a svéd soros elnökség idején. Júliusban a bizottság munkadokumentuma alapján történt tárgyalás a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás témájában. Mezőgazdasági világ és vidékfejlesztési európai szintű aspektusokat vettünk itt figyelembe mindez jelenleg is nagyon fontos, és a jövőben úgy gondolom, hogy egyre fontosabb témái lesznek az Európai Uniónak. Meg vagyok győződve arról, hogy sok időt fogunk még szállni arra, hogy a mezőgazdasági politika keretei között a mezőgazdaság és a klíma közötti kapcsolatról beszéljünk. Megkezdtük annak is a tárgyalását, hogy a kap hogyan fog alakulni 2013 után. Az informális miniszteri ülésen szeptemberben is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és nagy örömömre szolgált, hogy kollégáim közül sokan, a tanácsi kollégáimra gondolok, a szakminiszterekre, sokan egyetértettek avval, hogy elsőbséget kell, hogy élvezzenek a klímával kapcsolatos kérdések, és hogy erőfeszítéseket kell tenni a széndiokszid kibocsátás csökkentésére vonatkozóan, és foglalkozni kell aktívan a klímaváltozás kérdéseivel. Nagy, örömmet, nagy örömömre szolgált, hogy bemutathattam kollégáimnak, mi is történik ebben a témában Svédországban. Hiszen Svédországban köztudott, hogy nagyon sok tó van, nagyon sok erdővel fedett terület, különösen azon a területen, ahol én születtem. És Paolo, még egyszer köszönöm, hogy a klímával kapcsolatos eseményeken részt vettél, és aktívan részt vettél. Két konferenciát szerveztünk ősszel, aztán tartottunk egy ülést azzal kapcsolatban, hogy az élelmiszerfogyasztók és az élelmiszer előállítók hogyan tudnak a klímaváltozás ellenében lépni. Egy újabb konferenciát is szerveztünk, aminek a címe az volt, hogy hogyan lehet alkalmazkodni az új klímafeltételekhez. Például a bioüzemanyagok felhasználásáról volt konkrétan szó ezen a konferencián. Volt egy nagyon fontos mezőgazdasági kérdés is, amivel foglalkoztunk az ősz folyamán. A gazdasági válság következményeinek elemzés után felmértük a tejpiac helyzetét. Nagy figyelmet szenteltünk ennek a konkrét kérdésnek, ennek a szektornak, és ez is egyik prioritása volt a svéd soros elnökségi nek. Nagyon jól tudják, hogy a tej, illetve tejtermékek, egyéb mezőgazdasági termékek esetén hatalmas áremelkedés következett be az elmúlt években, ezt követően pedig áresésnek voltunk szemtanúi. Politikai szinten kellett reagálni erre a helyzetre azért, hogy korlátozzuk az árzuhanás katasztrofális hatását a kistermelőkre. Miniszterülést tartottunk ebben a témában, valamint egy hivatalos ebéden is foglalkoztunk a miniszterek szintjén ezekkel a kérdésekkel. Megbeszéltük, hogy milyen intézkedéseket lehetne hozni a pénzügyi hatások korlátozására. Október és november folyamán több döntés született ebben a témában. Idén tavasszal pedig ez a munka folytatódni fog, egy munkacsoport fog foglalkozni a meghozott intézkedések következményeivel, esetleges átalakításával. A magas szintű csoport, amelyről most beszéltem, amely tavasszal folytatni fogja a munkáját, nagyon fontos következtetésekre fog jutni, és ez hatni fog a 2013 utáni kap és vidékfejlesztési szakpolitikák alakítására is. A kappal kapcsolatban mi is történt a svéd soros elnökség alatt. Decemberben volt egy kezdő vita a vidékfejlesztési témák alakításával kapcsolatban. Azért az volt a célja ennek a vitának, hogy meghatározzuk, melyek a legfontosabb kihívások a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés témájában, és hogy megvizsgáljuk, hogyan lehet a legjobban kezelni ezeket a kérdéseket, ezeket a problémákat. A szeptemberi informális miniszteri ülés követően, ahol elsősorban a klíma témákkal foglalkoztunk, felállítottuk, hogy melyek a legfontosabb kihívások, például a megújuló energiaforrások kutatása, fokozottabb használata, vízgazdálkodás, a biodiverzitás folyamatai, Mindez természetesen a klímaváltozással együtt. Foglalkoztunk az új feltételekhez való alkalmazkodás kérdésével. Mindez szeptemberben történt. Decemberben pedig a tanácsülésen a bizottság benyújtotta értékelését arra 39 tagállami javaslatra vonatkozóan, amelyek konkrétan a kap átalakításának témájában születtek. Mindez természetesen kapcsolódik más tevékenységekhez is. Nagy örömömre szolgál, hogy azt láthatom, hogy a tagállamok nagy része, nagy részének a javaslatát a bizottság követi. Ezek az intézkedések könnyen érthetők kell, hogy legyenek, ez számomra egyértelmű. Ezen kívül az is nagyon fontos, hogy erős politikai legitimitás legyen ezen intézkedések mögött. Magyarul, hogy az állampolgárok ismerjék ezeket az intézkedéseket, és egyetértsenek vele. A svéd elnökség alatt szoros kapcsolat alakult ki az önök szakbizottságával. Foglalkoztunk az állatok, a kísérleti állatok védelmével, jólétével többek között. Ez is az egyik olyan téma volt, amelyel konkrétan én foglalkoztam, a szeptemberi ülésükön vettem részt ebben a témában. A tanács és a parlament megállapodásra tudott jutni a, ebben a témában a legfontosabb javaslatok tekintetében, vagyis a kísérleti állatok jólétére vonatkozóan. A javaslatot a Lisszaboni szerződés szerint kellett megfogalmazni. Szeretnék köszönetet mondani minden résztvevő félnek, külön köszönetet szeretnék mondani az előadónak, ebben a témában az együttműködésért. Az új irányelv jelentős előrelépést jelent, hiszen ennek köszönhetően jobban lehet majd védeni a kísérleti állatokat, valamint fokozni lehet az európai kísérleti tevékenység versenyképességét is. Októberben tartottunk eh, Uppsalában egy találkozót, ahol a welfare quality terv felülvizsgálatával foglalkoztunk. Decemberben a mezőgazdasági miniszterek nagyon konstruktív vitát folytattak egy olyan témában, ami közel áll hozzám. Az állat jólét jövőbeli alakításáról volt szó. Decemberben megállapodás született az erdőgazdálkodás témájában, és konkrétan arra vonatkozóan, hogy az erdőgazdálkodási előírásokat hogyan kell alakítani a jövőben. Megoldást találtunk arra is, hogyan lehet az erdőgazdálkodás ellenőrzését úgy megoldani, hogy ez ne okozzon administratív terhet. Fontosnak tartottam, hogy a svéd elnökség alatt szülessenek meg az erre vonatkozó döntések. Ezek nagyon fontosak európai szinten, de nemzeti szinten is, hiszen biztosítani kell a fenntartható erdőgazdálkodást egész Európában. Valamint el kell kerülni azt a kockázatot, hogy kevésbé fenntartható anyagokat használjunk, és hogy eltolódjon a hangsúly ilyen anyagok felé. Ezekkel a témákkal foglalkoztunk a svéd elnökség idején, és várom a megjegyzéseiket erre vonatkozóan. Köszönöm. Grazie. Köszönöm, Eszkil, és köszönöm szépen ezt a kiegyensúlyozott beszámolót, köszönöm, hogy ilyen lelkesen foglalkoztál a szakpolitikai témáinkkal, és a svéd elnökség tényleg nagyon nagy mértékben hozzájárult a klímaváltozás témájának feltárásához. Holnap ezzel a témával fogunk foglalkozni a szakbizottsági ülésen. Most kezdődik a vita. Elizabeth Jéggel az első, aki hozzászólásra jelentkezett. Elizabeth, tiéd a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, köszönetet mondok azért, hogy hat hónapos tevékenysége lezárását követően újra ellátogatott szakbizottságunkhoz és beszámolt arról, hogy milyen prioritásai voltak a svéd elnökségnek, élelmiszerellátás, élelmiszerbiztonság, éghajlat, vidékfejlesztés, ez három nagy téma, amely, amelyek számunkra is hosszú ideig még bizonyosan sokáig fontosak lesznek, így az állatkísérleti irányelvet illetően, amit szintén említett, Hat hónapig dolgoztunk ezen a tanácsra és a bizottsággal együtt, ezért köszönetet szeretnék mondani a jó együttműködésért. Ez egy olyan jelentés volt, amely kidolgozásánál már a Lisszaboni szerződés hatályba lépésére is tekintetbe kell, ezt is tekintetbe kellett vennünk, és ezen háttérrel jól együtt tudtunk működni az új körülmények között, a szakmai kérdésekben is, és itt a frakciók között nagy többséggel tudtunk egyetértést találni, és ezért külön köszönetet mondok. Hiszen nagyon bonyolult téma volt az állatkísérletek témája, az állatvédelemmel kapcsolatos témák mindig is nehéz témák lesznek, ugyanakkor fontosak is számunkra, a társadalom számára és a képviselők számára egyaránt. Abból indulok ki, hogy svéd mezőgazdasági miniszterként a jövőben is a parlament, illetve a szakbizottság számára rendelkezésre áll majd ezekben az ügyekben, és hogy továbbra is örömmel fogadja majd elképzeléseinket, támogatni is tudja ezeket majd. És reméljük, hogy ezzel a nyíltsággal, nyitottsággal tudunk majd a jövőben is együttműködni, és elérjük, hogy a mezőgazdaság, a gazdálkodók, a vidékfejlesztés számára sok értékes munkát tudjunk majd végezni. Köszönjük szépen az átláthatóságot, ami uralkodott ezen közös munkánk során az állatkísérletek témájában, és köszönhetem annak a teljes csapatának. Grazie. Grazie, Elizabeth. Köszönöm, köszönöm Elizabeth. Martin Heuslin kapja meg a szót. Ja, miniszter, ganz... Igen, miniszter úr, szintén köszönetet szeretnék mondani a munkájáért. Jégle asszony már említette az átláthatóság kulcsszavát, hogy valóban gondoskodott az átláthatóságról a munka során. Nem volt könnyű dolga egy olyan időszakban, amikor a mezőgazdaság nagy válságba került az árak okán, különösen a tejiparban, és a téma továbbra is megoldatlan és mindenképpen jelezte, hogy kész a beszélgetésre, a konzultációra, ezért köszönetet szeretnék önnek mondani. Az éghajlatvédelem fontos témáját a tanácselnökség középpontjába állított, és ez egy olyan téma, amely a következő években még erősebben fog majd minket foglalkoztatni sajnos, és ez természetesen nem az ön hibája, a Kopenhágai konferencia nem hozott semmit, tehát nem arról van szó, hogy most már adakta helyezhetjük ezt a témát, hanem pontosan ellenkezőleg nagyon fontos lesz a mezőgazdaság számára az éghajlatváltozás kérdése, és a holnapi vita is ö, szintén jelentős lesz ebben az összefüggésben nagyon fontos új elképzeléseket szolgáltatott számunkra, és itt a szakbizottságban továbbra is figyelemmel kísérjük majd munkáját. Új korszak köszönt be a szakbizottságban, a Lisszaboni szerződés okán, együtt a tanácssal, ahol ön továbbra is jelen lesz, ki használjuk majd azt a lehetőséget, hogy pontosan a mezőgazdasági területekkel kapcsolatos vitákat együtt előre tudjuk vinni, és együtt nagyon sok témát a jövőben is erőteljes párbeszéd keretében meg tudjunk egymással vitatni. Grazie, Martin. Elnök, köszönöm, Martin. Luis Capula Santos kap szót. <clears throat> Eh, köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, a magam nevében és a frakcióm nevében szeretnék gratulálni ennek az elnökséghez, amely békés volt, és jó kapcsolatok jellemezték az Európai Parlamenttel. A klíma kérdésével foglalkozott, a jövő kérdésével, az állat egészségügyel, állatjóléttel, és választ adott alapvető kérdésekre, például rossz helyzetre a tejiparban. Feltérképezzük a svéd elnökség eredményeit, de a jövő aggaszt bennünket, a kap jövője aggaszt bennünket. Az év végén tett kijelentéseket a párizsi ö, ülés után 22 tagállam erős közös agrárpolitikát védelmez. Hallottuk a kritikáját erről az ülésről. Szeretnék magyarázatot hallani, tudván azt, hogy azt reméltük, hogy Svédország segít egy fair kapot felépíteni. Szeretném azt, hogy mondjon valamit az elnökség végén, amely mindannyiunk szerint pozitív elnökség volt. Szeretnénk tudni, hogy Svédországra számíthatunk-e a közeljövőben ebben a nagyon aggasztó reformkérdésben. Luis. Köszönöm, Luis. Hauken asszony kért szót. <clears throat> Øh, Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a svéd elnökségnek. Egy kis kritikát szeretnék megfogalmazni, mégpedig a kopenhágai csúcssal kapcsolatban. A klímáról való tárgyalások során úgy tűnt, hogy a svédek nincsenek eléggé jelen az erdő gazdaság kérdésében. Svédország nemzeti játékot játszott kizárólag, saját nemzeti érdekeit védte. Jó, hát ezt mások is, Finnország, Ausztria is megtette, de elnökségként egy kicsit konstruktívabban járhattak volna el. mert az erdőgazdaságot a nemzetközi napirendre is tűzhetük volna, és akkor eredményre jutunk. Azért, hogy minden ország, ahol jelen van az erdőgazdaság, ebbe profitáljon. Ez az egyik oka annak, hogy az Európai Unió nem tud közös programot bemutatni, mert Svédország személyes játékot játszott. Szeretném tudni, hogy ő Svédországban ezt megvitatták-e. Megvitatták-e, hogy hogyan játszhatott volna Svédország olyan ö, szerepet, amely összefogta volna Európát. Nem csak a rövid távú gazdasági érdekek védelmét biztosította volna. Ne felejtsük el, hogy az erdőt különbözőképpen lehet kezelni, lehet hosszú távon kezelni is. Nem ö, szeretnék a ö, Dán babírokon, ha szabad így mondani, nyugodni, de Dániában a szempontunk kicsit történetibb. Svédország, Finnország, Ausztria stratégiája nemzeti volt. Nos, azt hiszem sokat beszéltünk és felsettettünk, de hát ez a, ö, nem a mezőgazdasági szakbizottság sajátja. Sajnálom, hogy nem lehetett átvenni a svéd, nem lehet egy a jó svéd szokásokat, ezt már hozzászhatunk. Köszönöm, most megint is szúr kapszót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, ahogy más kollégák is, én is szeretnék köszönetet mondani a tanács elnökléséért. A, a vásárló erővel kapcsolatban szólalnék fel, ez is része a vitának tanácsi szinten. De ahhoz, hogy piacorientáltak legyünk, kell megbizonyosodnunk kell a felől, hogy jól működik a piac. És a termelőknek az érdekeit is szolgálja, és a szupermarket vásárló erővel kapcsolatban szeretném megkérdezni a véleményét. Köszönöm, Megines asszony, ez egy nagyon kényes téma. George Lyon kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is gratulálni a hoz, ahogyan az elnökséget ellátták. Komoly kérdések voltak a kopenhágai csúcs, az ír, ír népszavazás, illetve hát a válság. Szeretném, hogyha elmondaná, hogy hogyan látja a mi szakbizottságunk előtt akkor állt kihívásokat és az adott válaszokat. A bizottságnak a válaszára gondolok itt. A 2013-as év perspektívájában elég gyorsan sikerült-e válaszolni, és úgy gondolja, hogy önök léptek, vagy a piac gyógyult meg? George. Köszönöm, George. Hogyha más nem kíván hozzászólni, úgy látom, hogy nem, akkor megadom a szót neked, Eszkil, hogy válaszolj a kollégáknak a feltett kérdésekre. Még egyszer köszönöm, tessék a tiéd a szó. Paulo, eh, Köszönöm, Paulo. för eh, inläggen. Köszönöm szépen, Paolo. minden tőlem telhetőt megteszek, hogy válaszoljak a kérdésekre, megjegyzésekre. Nos, először is a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban. A svéd álláspont az elnökség előtt is már az volt, hogy mindent megtegyünk, ami az elnökség hatalmában van, hogy a Lisszaboni szerződést elfogadják és ratifikálják. A miniszterelnökünk nagyon sok időt, energiát fordított arra, hogy elfogadtassa a Lisszaboni szerződést. És Védország úgy gondolja, hogy jó Európának, hogy ratifikálták a Lisszaboni szerződést. Ez azt is jelenti, hogy más ö, konstelláció alakult ki. A Lisszaboni szerződés előtről indultunk, és úgy kellett kezelni a kérdéseket, még azokat a kérdéseket, ahol nem volt közös döntés, együttes döntés korábban, mint ahogy azt a szerződés alá előírta, ami a, az állati jólétet illeti az állatok jogainak érvényesítése prioritása volt számunkra ez azt jelenti, hogy a, az állatoknak méltányos életük legyen Európa szerte. Sok erőfeszítés folytunk erre a jövőben, és nagyon örülök, hogy elértünk, elértük azokat az eredményeket, meg kellett elérni az állatkísérletekkel kapcsolatban. Azt is szeretném elmondani, hogy prioritás volt a ö, klímával foglalkoz a kopenhágai csúcs előtt. Ez összefügg a mezőgazdasággal is, illetve az európai erdők állapotával. Svédországban régóta fenntartható fakitermelést folytatunk. A gazdasági jólétet sikerült megvalósítani Európa valaha egyik legszegényebb országában. Az energia termelés egy része a svéd erdőkben. Ez az energia 66 százalékát jelenti. Ez egy nagyon iparosodott társadalom, mint tudják. A, ö, Európa egyik legészakibb része, ahol nagy hidegek vannak. Több erdő van Svédországban, mint valaha. Több a fa, mint bármikor korábban. szeretném, hogyha Európa más részei is részesülnének ebből, illetve a világ más részei is. Ez a gazdaságra is kihat. Főleg a kevési lakott területen, területeken munkalkalmat biztosít, illetve a biodiversitást is biztosítja. Ezzel párhuzamosan elértük azt a célt, hogy a tanács állásfoglalást mozsásson ki a ö, fa termékekkel ö, kapcsolatban. Remélem, hogy a spanyol elnökség alatt sikerül a parlamenttel továbbra is megállapodnunk további rendeletekben ezben a témában a jólétet és munkalkalmat, biodiverzitás biztosít az erdőgazdaság, és sikerül az illegális kitermelést megakadályozni. Remélem, hogy ebben a jövőben is segítségünkre lesznek. Végül pedig a mezőgazdasági termékek piacának változékonyságát illetőleg. Valóban a versenyképesség az egyik legfontosabb az élelmiszeripari termelésben. A bizottság arra szólítja fel a tagállamokat, hogy vizsgálják meg a különböző tagállamokban milyen a verseny milyen a versenyképesség, bocsánat. Az árak változékonysága valóban jellemző sok mezőgazdaság, illetve élelmiszeripar termékre. Mégpedig azért, mert nem jó a versenyképesség. A termelő előtt és termelő utáni szakaszban a termelő egy kis vállalkozó, gyakran egyedül van, nehezen küzd meg nagyobb szervezetekkel, amelyekkel találkozik. Svédországban ezt megvizsgáltuk, és a bizottság az európai piacot most vizsgálja, és örül, hogy úgy tűnik sikerül a helyzeten változtatni, hiszen változtatni kell. Ez azt jelenti, hogy az európai gazdálkodó meg kell éljen, nem szabad túl magasak legyenek a zárak. Nos, Paulo, ennyit. Bene, grazie. Köszönöm. Köszönöm Eszkélnek a svéd elnökség alatt folytatott remek munkáját, köszönöm valamennyi felszólalónak. Most mindössze egy percig megszakítjuk az ülést, hogy elköszönjünk Eszkél miniszter úrtól. Emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy szükségük lesz a szavazókártyájukra, hogyha ezt eddig még nem ö, készítették elő, hiszen ezután következik a szavazás. Köszönöm, tehát egy percre megszakítjuk az ülést.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

Siamo d'accordo, iniziamo, perché abbiamo una... Akkor, ha egyetértenek, kezdjük is el, hiszen nagyon hosszú a szavazólista. Több mint 200 módosító van, amelyet Tarabella úr véleménytervezetével kapcsolatban nyújtottak be. Az jelentéstevők megállapodtak néhány kompromisszumos módosító indítványban, és ez sokkal könnyebbé teszi majd a szavazást. Üdvözlöm az Európai Bizottság képviselőjét, Tesztori Gorgyi asszonyt a Szánkó főigazgatóságtól, és Nikola Nipuló asszonyt szintén ettől a főigazgatóságtól. Mielőtt megkezdenénk, meg szeretném adni a szót Tarabella úrnak, akitől azt kérem, hogy vezesse be ezt a témát, vagy néhány kommentárt fűzzön hozzá, mielőtt elkezdenénk a szavazást. Köszönjük már a munkádat. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretnék bele menni a részletekbe, ezt uh, frakciólősen megtehettük. Jó, kompromisszumok, van, kompromisszumok vannak, természetesen vannak olyan módosítások, amelyekkel kapcsolatban ezt nem sikerült elérni. Minden esetre a raportőrök, sedok összeültek, köszönöm szépen a bizottságnak is a munkáját. Azt hiszem ez mindenkit érdekel Luling Reimers asszonynak, Ausling úrnak és Nicholson úrnak és asszisztenseiknek is köszönöm a munkáját többek között, valamint a mezőgazdasági szakbizottság titkárság munkaketővel Renes úrnak, valamint Zsamai Kochtvának és főleg Mári Ramónak, munkatársaimnak, akik az utolsó percig dolgoztak ezen. Gondolom, hogy kiegyensúlyozott megoldás sikerült találni, mindenkinek nem sikerül elgetteni, de azt hiszem, hogy sikerül jó eredményt elérni. Köszönöm szépen a kiváló együttműködést a munka során. Bene, grazie, grazie. Köszönöm. Köszönöm Tarabella úrnak. Lulling asszony kért szót, tessék önni a szó. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is szeretnék köszönetet mondani Tarabella úrnak, aki vel viszonylag könnyű volt kompromisszumban megállapodni. Így észszerű véleményhez jutunk, amely a szabályozást alkalmazhatóvá teszi. Mindenki ezt el fogja tudni majd így fogadni. Visszavonom a 110-es módosítót, az első, amiről szavazni kellene, a második kompromisszum javára. Bene, grazie, onorevole Köszönöm, Lulling asszony. Éppen ezért a 111-estől kezdjük, Mielőtt elkezdenénk a szavazást, egy teszt szavazást kell tartanunk, tehát kérem önöket, hogy szavazzanak akár igennel, nemmel vagy tartózkodással teszteljük a gép működését. Tessék, szavazzanak tehát! Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Akkor berekeztem a szavazást. Oké? La procedura è andata bene. Az eljárás jól működött, ezért tehát kezdhetjük is a szavazást. Kezdjük a 111-es módosítóval. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk a módosítót. 112-es módosító. Megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Bezárom a szavazást. Elutasítottuk a módosítót. 16-os módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosítót. 17-es módosító következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Az e- a módosítót elfogadtuk. 113-as módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A módosítót elvetettük. 114-es. Elnézést. 114-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A módosítót elfogadtuk. 115-ös módosító következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A módosítót elvetettük. 116-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 116-ost elvetettük. 18-as módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt a módosítót. 19-es módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 19-es módosítót elfogadtuk. 20-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosítót. 117-es módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 117-est elutasítottuk. 21-es módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 21-es módosító. Módosítót elutasítottuk. 118-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 118-ast elutasítottuk. 119-es módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 119-est elfogadtuk. 22-es módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 22-es módosítót elfogadtuk. 23-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 23-ast elfogadtuk. 120-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 120-ast elfogadtuk. 121-es módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 121-est elvetettük. 122-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 122-est elvetettük. 123-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 123-ast elvetettük. 124-es következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 124-est elvetettük. 125-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 125-öst elvetettük. 24-es módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 24-est elfogadtuk. 126-os következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 126-ost elvetettük. 25-ös módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 25-öst elfogadtuk. 127-es módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 127-est elvetettük. 26-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 26-os módosítót elvetettük. 128-as módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 128-ast elfogadtuk. 129-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 129-es módosítót elfogadtuk. Most pedig szavazzunk a, az egyes kompromisszumos módosítóról. Megnyitom a szavazást. Egyes számú kompromisszus módosító mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva az egyes számú kompromisszumos módosító. Most pedig áttérünk a 29-es módosítóra. A jelentéstevő részéről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A 29-est elfogadtuk. A 137-es módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 137-est elfogadtuk. 138-as módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 138-ast elfogadtuk. 139-es módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A módosítót elfogadtuk. 30-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 30-as módosítót elfogadtuk. 140-es módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 140-es módosítót elvetettük. es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elvetettük a módosítót. 143-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 143-as módosítót elfogadtuk. 142-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 142-es módosítót elfogadtuk. 31-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 31-es módosítót elfogadtuk. Most pedig következzék a második kompromisszumos módosító javaslat. Kettes számú kompromisszumos módosítóról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A kettes kompromisszos módosítót elfogadtuk. Most pedig nézzük a hármas kompromisszumos módosítót, megnyitom a szavazást. Hármas kompromisszumos módosító, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A hármas kompromisszumos módosítót elfogadtuk. Most pedig következzék a 33-as módosító. 33-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 33-ast, 34-es módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 34-es módosítót elvetettük. 154-es módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 154-es módos 154-es módosítót elfogadtuk. Nézzük a 157-est. Megnyitom a szavazást a 157-esről. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 157-es módosítót elfogadtuk. 162-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 162-es módosítót elutasítottuk. 163-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 163-as módosítót elfogadtuk. 164-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 164-es módosítót elfogadtuk. 36-os módosító. Lezárom a szavazást. A 36-os módosított elutasítottuk. 165-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 165-öst elfogadtuk. 166-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 166-ost elfogadtuk. 167-es. Megnyitom a szavazást. Szavazunk. Lezárjuk. 167-est elfogadtuk. 168-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 169-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 169-est elfogadtuk. 170-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 170-es módosítót elutasítottuk. Nem, elnézést. 170-es Lulingféle módosítót elfogadtuk. Elfogadtuk, egy szavazat volt a különbség. 171-es. 171-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 171-es módosítót elfogadtuk. 37-es módosítóindítvány nem. 172-es Nikulescu. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 172-es módosító indítványt elfogadtuk, és most kompromisszumos módosító indítvány, a négyes számú, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A négyes kompromisszumos módosítóindítványt elfogadtuk. as módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 180-as módosító indítványt elutasítottuk. 181-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 182-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. pillanat egyet több szavazat érkezett, mint kellett volna. Akkor még egyszer megismételjük a 182-es módosítóról a szavazást, mert a néppárt részéről egyet több szavazást adtak le. Figyeljenek oda, kérem. Újra szavazunk a 182-es módosító indítványról. Kérem, hogy csak azt szavazon, akinek joga van rá. 182-es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 182-es módosítót elutasítottuk. 184-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A 184-es elutasítottuk. 100. 183-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 39-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39-est elfogadtuk. 185-ös módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 185-ös módosítót elutasítottuk. 40-es módosítóindítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 40-es módosítót elfogadtuk. 186-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 187-es módosítóindítvány. indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 187-es módosított, elutasítottuk. 191-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 191-est elfogadtuk. 193 as módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 193-as módosító indítványt elfogadtuk. Következik az ötös kompromisszumos módosító indítvány. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Ötös kompromisszumos módosító indítványt elfogadtuk. 43-as módosító indítvány következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 43-as elutasítottuk. es Megnyitom a szavazást a 202 esre Lezárom a szavazást. A 202-est elfogadtuk. 203-as következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 203-ast elfogadtuk. 44-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 44-es módosító indítványt elfogadtuk. 204-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 204-est elutasítottuk. Következik a 210-es módosítóindítvány. indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 210-es módosítóindítványt indítványt elfogadtuk. 211-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 2011 es módosítóindítványt elfogadtuk. 45-ös módosítóindítvány. Lezárom a szavazást. A 45-ös módosító indítványt elutasítottuk. 512-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 212-est elutasítottuk. 214-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 214-es módosító indítványt elutasítottuk. 216-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 215-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 215-öst elutasítottuk. 46-os módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 46-os módosító indítványt elfogadtuk. 213-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 213-as módosító indítványt elutasítottuk. 219-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 219-es módosító indítványt elfogadtuk. Nem. A 220-as következik. Megnyitom a szavazást a 220-asról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 221-es. Megnyitom a szavazást a 221-esről. Lezárom a szavazást. 221-est elutasítottuk. 48-as. Lezárom a szavazást. 48-as módosító indítványt elutasítottuk. 49-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 49-es módosító indítványt elfogadtuk. 50-es módosító, nem, törölve, elnézést. 222-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 222-es elutasítottuk. 223-as. Megnyitom a szavazást a 223-asról. Lezárom a szavazást. 223-ast elfogadtuk. Most következik a hatos kompromisszumos módosító indítvány. Megnyitom róla a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetes kompromisszumos módosító indítvány. Hetes Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 227-est elfogadtuk. 228-as nem mert a 228-as ugyanolyan volt. 229-es meg Guinness féle módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 229 es elfogadtuk. 230-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 230-as. Elfogadtuk. 51-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 51-est elutasítottuk. 52-es módosítóindítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 52-es módosítóindítványt elutasítottuk. 232-es módosítóindítvány. Megnyitom a szavazást, szavazunk. 232-es, le is zárom a szavazást. 232-est elfogadtuk. 233-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 233-ast elfogadtuk. 234-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 53-as. Megnyitom a szavazást az 53-as módosítóindítványról, Lezárom. Elfogadva. 235-ös módosítóindítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a 235-öst. 235-öst elutasítottuk. 54-es indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 236-os. Megnyitom a szavazást a 236-osról. Lezárom. Elfogadva. 237-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 237-est elutasítottuk. 238-as, nem, mert az ugyanolyan. 240-es. 240-es módosítóindítvány, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 240-est elfogadtuk. Kettő as megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 243-ast elfogadtuk. 244-es. Nem. ...56-os módosító indítvány. Megnyitom a szavazást az 56-osról. Lezárom a szavazást. 56-os módosító indítványt elfogadtuk. 246-os módosító indítvány. Megnyitom a szavazási eljárást a 246-osról. Lezárom a szavazást. 246-os. Elutasítva. 247-es. Megnyitom a szavazást. 247-es. Lezárom elfogadtuk. 248-as nyílt eljárás, 248. Lezárom a szavazást. 248-as elutasítva. 57-es. Megnyitom a szavazást. az 57-esről. Töröljük? 57-es módosított visszavonták. es Visszavonja? Szót kér Márk Tarabella, tiéd a szó. A magyarázat egyszerű, elnök úr. Az elején haboztam. Ez egy pozitív szimbólum minden esetre, elgondolkozhatunk rajta, de attól tartok, hogy így olyas valami ö, jelenik meg, ami a Traffic Life-ra hasonlít, ö, de hát ö, a pozitív jelzés ö, csak alacsony kalóriát jelölhet, már pedig ö, én azokat a termékeket védem, amelyek nem rosszak a az egészségnek, hanem kis mennyiségben kell fogyasztani. Szeretném, hogyha ezt a kiskaput nem nyitnánk meg. Azt javasoltam, hogy ne legyen benne szóval az most visszavonom a javaslatot. Köszönöm, Tarabella képviselő úr. 249-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást a 249-esről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 249-es. Elfogadtuk. Andiamo al 261. 261-es következik. 261-es. Megnyitom a szavazást. 261-es, ugye ugrottunk. 261-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Okay. No. Tessék. Elnök úr, egy kicsit összekavarodtam. Az egyik szavazáson így szavaztam, a másikon úgy, és akkor szeretném fizetni az első. Elképzelhető, hogy rosszul jegyezték. Lehetne újra szavazni? 2, 6, 1 és 61. A 261-esről szavaztunk. Azért, mert az előző módosítóról szavaztunk, és azt elfogadtuk, és ezért automatikusan a 260 egyesre kellett átlépni. Tehát elfogadtuk a 261-est, és most következik a 264-es. Rendben? Helyes, igen. I'm sorry. I... Elnézést kérek változtattam a szavazatomon, mert azt mondta, hogy a 61-esről szavazunk, és aztán azt mondta a 261-esről. Másként szavaztam, mint ahogy kívántam. A 261-esről szavazhatnánk újra? Úgyse változik semmi, de Uh, uh, ha megnézi a szavazás eredményét a 261-esnél, ami még mindig fönn van a kivetítőn, akkor láthatja, hogy nem fog az eredmény változni. Úgyhogy nem szavazhatunk újra. Szabályzati kérdésről van szó, ahogy mondani szoktuk, úgyhogy tovább kell, hogy lépjek. 262-es következik. Kérem, figyeljenek! 261-esről szavaztunk, nem szavazhatjuk újra. 262-es következik Reimers féle módosítás. Megnyitom a szavazást a 262-esről. Apro la procedura di voto sul 264. 264-es Reimers féle módosítóról megnyitom a szavazást. Chiudo la procedura di voto. Lezárom a szavazást. 264-est elutasítottuk. 265-ös. Megnyitom a szavazást a 265-ösről. Lezárom a szavazást. 265-öst elfogadtuk. 266-os módosítóindítvány. Megnyitom a szavazást. 266-os. Lezárom a szavazást. 266-ost elutasítottuk. 267-es. 267-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettőszázhatvankilences következik a Lion féle módosítás. Megnyitom a szavazást a 269-esről. Lezárom a szavazást. Mindegy. Átugorjuk. 64. Emendamento 64. 64-es módosítás. 64. Apro la procedura di voto sul 64. 60... 64-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a 64-esről. Elfogadva. 65-ös. Megnyitom a szavazást a 65-ösről. Lezárom a szavazást. 65-öst elfogadtuk. 66-os. Megnyitom a szavazást. Votiamo. Szavazzunk, lezárom a szavazást. Elfogadva. 67-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 67-est elfogadtuk, 68-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 68-ast elfogadtuk. 69-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 69-est elfogadtuk. 270-es. Megnyitom a szavazást a 270-esről. Lezárom a szavazást. 270-est elfogadtuk. Nem. Megnyitom a szavazást a 70-esről. 70-es módosító indítvány 7-0. Lezárom a szavazást. 70-es módosítót elfogadtuk. 71-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 71-est elfogadtuk, 72-es. Szavazás a 72-esről. Szavazunk a 72-esről. Lezárom a szavazást. A 72-est elfogadtuk. 272-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 272-est elfogadtuk. 73-as, 73-as módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 73-ast. 74-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. 74-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 74-est. 75-ös módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 75-öst elfogadtuk. 273-as módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 273-as elutasítottuk. 274-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 274-es elutasítottuk. 575 ös megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 275-öst elfogadtuk. 276-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 276-ost elutasítottuk. 76-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 76-os módosítót elfogadtuk. 277-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 277-est elfogadtuk. 278-as. Megnyitom a szavazást. Elutasítva. 279-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 279-est elfogadtuk. 280-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 280-ast elutasítottuk. 281-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 281-est elfogadtuk. 282-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 282-est elfogadtuk. 283-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 283-ast elutasítottuk. 284-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 284-est elfogadtuk. 285-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 285-öst elutasítottuk. Mi raccomando che votino solo Kérem, hogy csak azok a személyek szavazzanak, akik jogosultsággal rendelkeznek a szavazásra. 286-os módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 286-ost elfogadtuk. 288-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 288-ast elfogadtuk. Van egy szóbeli módosító javaslat Gladfelder úr részéről. Mindenki egyetért ezzel? Akkor megadom a szót Gladfelder úrnak. Az a ö, szóbeli módosítom, hogy a ö, méz szó használata a termék leírásában valamilyen grafikus, nem grafikus elem, amely utal arra, hogy mézet tartalmaz a termék, csak akkor legyen használható, hogyha legalább 50%-os cukor része a cukortartalomnak mézből származik. Szavazzunk erről a szóbeli módosítóról Gratfeller úr részéről, megnyitom a szavazást. coordinatori diano un segnale. A koordinátorok jelezzenek. Chiuso il voto. Lezárom a szavazást. A szóbeli módosítót elfogadtuk. 287-es módosító következik Jegle asszony részéről. Megnyitom a szavazást a 287-essel kapcsolatban. Lezárom a szavazást a 287-esről. Elfogadva. 77-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 78-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 79-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 79-est elfogadtuk. 80-as módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 80-ast elfogadtuk. 81-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 81-est elfogadtuk. A 289-es módosító következik Dölens részéről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 289-est elfogadtuk. 82-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 82-est elfogadtuk. 290-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 290-est elfogadtuk. 291-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 291-est elfogadtuk. 292-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 292-est elfogadtuk. 293-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 293-ast elfogadtuk, és következik a 83-as végül. 83-as. Szavazunk a 83-asról, lezárom a szavazást a 83-asról. A 83-ast elfogadtuk. Ci siamo quasi, eh? Abbiamo quasi finito. Szinte be is fejeztük. Nézzük a preambulum bekezdéseket. 85-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva a 85-ös. A 87-es következik Lavia részéről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 87-est elfogadtuk. 88-as. Két szavazás lesz itt, a 88-asnál split volt, 88-as az első részről szavazunk, megnyitom a szavazást. 88-as első rész, lezárom a szavazást, elfogadva. 88-as második részéről szavazunk most, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 89-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 90-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ötös számú módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ötös számú módosítót elfogadtuk. 91-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos számú módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Utolsó oldal, hetes számú módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 92-es módosító. Nem, elnézést, mondja az elnök. 8-as módosító. Megnyitom a szavazást a 8-as módosítóról. Lezárom a szavazást, elfogadva. 94-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egy valaki, egy felesleges szavazat van a néppárt részéről, valaki szavazott, de ez nem jelent különbséget, elfogadva. Kérem, hogy csak azt szavazzon, aki jogosult a szavazásra, mert nem lehetünk többen 42-nél. Akkor Nézzük a 96-os módosítót, megnyitom a szavazást a 96-osról. Lezárom a szavazást a 96-ossal kapcsolatban. importante perché quando eh, è più è uguale, uguale. Allora deve Dobbiamo ripetere la votazione sul 90... Meg kell ismételnünk a szavazást a 96-ossal kapcsolatosan. C'è un voto in più del e. PPE. részéről egy plusz szavazó van, tehát ismételjük meg a 96-os módosítóról a szavazást. Okay. Lezárom a szavazást a 96-ossal kapcsolatban. Rendben, elfogadva. Most nézzük a tízes módosítót. Megnyitom a szavazást a tízes módosítóval kapcsolatban. Lezárom a szavazást. Még mindig egy plusz szavazat van.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 Köszönöm, Albert. Ismételjük meg a szavazást a tízes számú módosítóval kapcsolatban. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. No, no, 102. 102-es módosító. 102-es módosító Delange részéről. Megnyitom a szavazást a 102-essel kapcsolatosan. Lezárom a szavazást a 2 ről Chiede la parola Albert Dess. Albert Dess kért szót, Albert a szó. Van egy probléma, valaki pluszban szavaz. Elnök úr, valami nem stimmel. Uh, két teljes jogú tagunk nincs is jelen, és Astrid Lulling szavaz csupán, mint póttag, tehát nem tudom, hogy honnan származik ez a többlet szavazat.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 Ismételjük meg tehát a szavazást a 102-es módosítóval kapcsolatban 102 Delange. Megnyitom a szavazást a 102-essel kapcsolatban. Frau Patraunewitsch ist Posso chiedere... Chiedo scusa. Elnézést kérek. A néppárt valamennyi tagja tegye fel a kezét, maximum 17-en lehetnek. Tehát kérem tegyék fel a kezüket a néppárt szavazásra jogosult tagjai. Kérem egy pillanatra emeljék fel a kezüket. Zwei hinten, ne? Zwei hinten, ja, ja. Two votes in the back. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sind zwei hinten in der Okay, Reihe. 18. 18. Okay. Per favore. Igen, kérem szépen. Tehát csak azok szavazzanak, akik felemelték a kezüket. Allora, di nuovo apro, apro il voto. Akkor megint megnyitom a szavazást a 102 kettessel kapcsolatosan. Nagyon jó, lezárom a szavazást a 102-essel kapcsolatosan. Ah, respinto. respinto. Elutasítva. Megnyitom a szavazást a 12-es módosítóval kapcsolatban. 12-es módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Száznyolcas 108-as módosítóról szavazunk, Nicholson részéről 108-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 13-as módosító következik. Megnyitom a szavazást 13-as módosítóval kapcsolatban. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 15-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 109-es módosító Lavia részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig a záró szavazás következik. Záró szavazás. Megnyitom a záró szavazást.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 Prego di prendere posto. Kérem, foglalják el helyüket. Még nem ért véget az ülés. Otherwise we are long... Kérem foglaljanak helyet, különben sokáig fog tartani az ülés. Stefan! Se vuole metto la mano, così urlo quando... Madame Paulson, Sei pronta? Wilson asszony, kész vagy? You are ready, everybody know. Kész vagy, csak senki más nincs kész. Prego, Tessék, kérem, foglalják el helyüket, el kell kezdeni a munkát. Valutazione bilancio. Következzék a közösségi cselekvési program értékelése. Az állatjólét tárgyában kérem foglalják el helyüket. Még van némi tennivalónk. Az állatjólét nagyon fontos téma. Rögtön meg is adom a szót Polson asszonynak. Polson asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! Mindannyian tudjuk, hogy a megfelelően élő állatok a az európai mezőgazdaság fontos része. 2006-ban Jegle asszony egy ö, jelentést készített, és ez az alapja annak a munkának, amit a szakbizottság és a parlament végzett az utóbbi évek során. az ajánlásokat nem mind fogadták meg. Egyesek jók voltak, főleg az állat kísérletekkel kapcsolatban, amelyekről már ma is szó esett. És azt is tudni kell, az állat jólét, az állatokról való gondolkodás része a VTO tárgyalásoknak is. Mégis nagyon sok munka vár ránk. a 2006-os akcióterv alapján is. A parlament állásfoglalása kimondja, hogy a lehető legjobb technikákat kell alkalmazni, illetve a tudomány eredményeit. A parlament öt éves tervet akart a ö, mandátum. Ennek az öt éves tervnek hát, most jár le az időszaka. Új tervre lesz szükség. A mezőgazdaság, az élelmiszerbiztonság után erről is szót kell ejteni. Nagyon unom már, hogy öt évente borzasztó képeket kell látnunk az állatokkal való kegyetlen bánásmódról. Ez a mezőgazdaságról nem megfelelő képet ad. A vita jelentős része azt mutatja, hogy a, az állatnak is joguk van a méltányos élethez, de itt gyakorlati kérdések vannak. Ne felejtsük el, hogy hogyan működik a gazdaság. Lehetséges-e létrehozni a megfelelő állatjóléti rendszert, amelyet az európai gazdák alkalmazni is tudnak? Nos, sok példát tudok felhozni arra vonatkozólag, hogy hogyan nem működik most. Például Svédország betiltotta mm, a, mm, mm, betiltott egyes ketreceket, akkor azokat átvitték Finnországba. És az ipar, a továbbra is folytatódik. Az a, a javaslatom két részre oszlik. Egyrészt, meg, egyrészt megpróbálni létrehozni közös szintet, amely az összes tagállamra, összes régióra, összes gazdálkodóra vonatkozik. Mindenkinek a közös szabálynak eleget kell ö, tennie. Ö, hogyha nem tesz eleget, akkor nem adhatja el az állattartásból származó termékeket. Be lehet tiltani az importot azokból az országból, ahol nincsenek ilyen megkötések. Nagyon fontos, hogy ugyanazok a szabályok legyenek, ugyanazok a feltételek a verseny folytán minden termelő számára. Közös törvénykezés szükséges tehát. Az élelmiszerbiztonsági ö, szabályokat hoztam fel ö, például, az utóbbi tíz évben nagyon jól működik, kivéve amikor kivételeket tapasztaltunk. Olyan rendszer szükséges, ahol megvalósítás és ellenőrzés is van. Csak úgy működik a rendszer, hogyha vannak szankciók, büntetések. Ez a következő fontos pont. Az állat jólét, az állategészségügy a humán, a közegészségügyre is kihat. A legveszélyesebb betegségek Európában multi és pán rezisztensek kiválnak az antibiotikumokkal szemben. Ez egy igen komoly probléma. Az, egész, az állatjólét ezért azt is jelenti, hogy az antibiotikumok felírását csökkenteni is kell. Remélem, mindenki elolvasta a javaslatot. És azt hiszem, hogy ezzel a két javaslattal, valamint a harmadikkal, ami a közegészségügyre vonatkozik, és az antibiotikumra, a részletek világosak. A legfontosabb az, hogy az elvet fogadjuk el, hogy mindenki ugyanolyan szabályokat kell betartson, mindenkinek legyenek ugyanazok a jogai, és mindenkinek ugyanazon gazdasági feltételek között kelljen versenyeznie. És az európai állataink akár ölebek, akár háziállatok, akár gazdasági célból tartják őket, méltányos körülmények között kell tudjanak élni. A kérdés az, hogy mit kell tegyünk a gyakorlatban annak érdekében, hogy gazdaságilag észszerű szabályaink legyenek. Köszönöm. Molto bene, ringrazio Nagyon jó, köszönetet mondok Paulson asszonynak. Mielőtt megnyitnám a vitát, kérem az Európai Bizottság képviselőjét, Andrea Gavinellit, hogy szóljon hozzá, amennyiben kívánja. Tessék, öné a szó, az Európai Bizottság képviselőjévé Gavinelli doktor úré. Grazie, Presidente. Inter... Köszönöm, elnök úr. Csak röviden szeretnék hozzászólni a bizottság nevében. Először is Pruszán képviselőnek és a szakbizottságnak szeretném megköszönni az ebben a témában végzett munkát, vagyis az állatjóléti dosszién végzett munkát. Ez prioritás az Európai Bizottság számára ez a téma, és fontos időszakot élünk ebből a szempontból, hiszen követjük a szektor fejleményeit, az elért eredményeket. Most értékeljük a 2006-2010-es cselekvési tervnek megfelelően. Szerettem volna arról is tájékoztatást adni, hogy a bizottság értékelési folyamatot indított, az állatvédelmi szakpolitikák az elmúlt 20 évben, ez a témája az értékelésnek. Az értékelés az európai szintű érdeket, feleket bevonja. 2010-ben folyik az értékelés, 2010 decemberében történik majd a lezárása. A Paulsen jelentéssel együtt ez az általam említett értékelés nagyon fontos szerepet fog játszani a szektor jövőjében Európában. Köszönöm. Köszönöm a bizottság képviselőjének a hozzászólást. Megnyitom a vitát. Vacsavoszki elnök helyettes az első hozzászóló. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani és gratulálni ö, Borszon asszonynak a megközelítésért és a munkáért. A ö, jelentése első változatáért. Már korábbi munkára építhetünk, ami a parlamentben megszületett. De azóta léptünk előre ezen a területen, az állatjólét területén, de természetesen még sok minden tennivaló akad. Ahogy Polszen asszony is mondja sajnálatos, hogy sok elv még csak papíron létezik. Nyilvánvaló, hogy a helyzeten javítani kell. Ez a kérdés kihívás az emberiség számára. Nem arról szó, hogy hol a helye az állategészségügynek. Emberként nem lehetünk kegyetlenek. Ezt ne felejtsük el. Ennek része az, hogy egymással és szállatokkal hogyan ö, bánunk. A kettő összefügg. Paulsen asszony ö, bevezetőjét halván, hadd mondjam, hogy nyilvánvalóvá kell tennünk, hogy az állat jólétnek magas színvonalát kívánjuk biztosítani a közösségben ez vonatkozik az import és export megvizsgálására is. Meg kell vizsgálni, hogy az állattartás milyen szinten van a közösségben és azon kívül. Ez nem önkéntes dolog. Mindenki, aki állatból származó termékeket gyárt állít elő, ugyanolyan elveket kell kövessem. Ez túl nő az egyszerű kereskedelmi szám, üzleti számításokon. Így lehetünk hatékonyak, és így tudjuk megvédeni ezt az elvet. Remélem, hogy Polszen asszony, az előadó még figyelembe vesz valamit, mégpedig azt, hogy ö, több, ö, hogy van egy állatvédelmi intergrup. Ellenben az alkalmazás még nem jól működik. Szabályozás már van, de nem mindig tartják be, nem mindig ültetik át a gyakorlatba. Meg kell bizonyosodni felől, hogy megfelelő monitoring, megfelelő felügyelet van a tagállamok részéről tény, hogy problémák vannak a gyakorlatban való átültetéssel kapcsolatban a legtöbb tagállamban. Ezen ez jelenti például az jólét felügyeletét. Megfelelő szervek kellenek megfelelően kell tehát végrehajtani a létező jó szabályokat. A szabályok fejlődnek, de ennek kell tükröződnie a végrehajtásban is. Remélem, hogy Porszen asszonynak a jelentése is ebbe az irányba fog hatni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Vácsavoszki képviselő. Módosítók benyújtásnak a határideje február 9-e, 12 óra. Módosítók benyújtásnak a határideje február 9-12 óra. Folytatjuk a vitát. García Pérez úr, illetve hölgyi a szó. Köszönöm eh, szépen, elnök úr. Porszon asszonynak először szeretnék köszönetet mondani a munkájáért. Egy általános megjegyzést tennék, és utána pedig egyes pontokra reflektálnék a jelentésben. Remélem, hogy az idők folyamán, ahogy a módosítók megjelennek, javuláson megy keresztül. A alapos, tudományos megfontolásokra kell alapítani az állati jóléti szabályokat. Az ellenőrzést is javítani kell, de nem szabad előre szaladni. Konkrétan együttműködés van szükség a termelők részéről, és erről nem szól a jelentés Világosan kell látni, hogy mi a kompenzáció módja. Ez plusz költséggel jár, kompenzálni kell. A bizottság meg kell bizonyosodjék a felől, hogy kölcsönös az eljárás, amikor harmadik veli importról, szóval ami az ötödik pontot illeti, a sajnálja nem jó kifejezés. Azt kell megállapítani, hogy a bizottság tette vagy sem intézkedést, és ezt lehet kommentálni. A hetes pontnál azt hiszem fölösleges a bizottságtól azt kérni, hogy figyeljen oda a törvény alkalmazására. Tojótyúkokról van szó abban a szabályban, ami 2012-ben lép érvénybe. Amikor állatokról beszélünk általában, az mit jelent? a mezőgazdasági bizottság a háztartási állatokkal is fog foglalkozni, az ölebekkel is, a gyíkokkal. A tizedik pontnál önkéntes szintről van szó. A 16-17-18-nál Európai Állati Jóléti Központ létrehozásáról van szó. Ki fogja ezt finanszírozni? Már van egy hasonló ügynökség, azt hiszem jobb lenne a létező ügynökségeket megbízni azzal, hogy figyeljenek oda a szabályok alkalmazására, inkább kerüljük el a plusz kiadásokat, mert nem szükségesek. A 24-28-as pontoknál az állatjólétről antibiotikumról van szó. Mi itt az állatjólétről beszélünk, a, ö, nem a, ö, az állattartók és a ö, az hát állatorvosok a fő felelősek. Azt hiszem ez egy másik véleményre tartozik. Ez nem a mezőgazdasági szakbizottság dolga. De elismétlen biztos vagyok benne, hogy sikerül közös pontokat találni. Köszönöm. Elizabeth Jégeli a szó, tessék. Köszönöm szépen. Először is Paulsen asszonynak szeretnék köszönetet mondani jelentéséért, és a nyíltságért is, hiszen már másodízben vitatjuk meg ezt a témát itt a szakbizottságban. Köszönetet szeretnék mondani az előttem szólónak is, és ezt külön szeretném kiemelni. Az a véleményem, hogy valamennyi elképzelés összességében egy jó javaslatot képvisel. Pauzen asszonyjal remekül együttműködtünk, és a továbbiakban is így fogunk eljárni. Véleményem szerint ez a saját kezdeményezésű jelentés arra kell, hogy helyezze a súlypontot, hogy mi is történt 2006 óta és itt alapvető információk hiányoznak szerintem. Követeléseket fogalmaztunk meg, ezek közül egyeseket végrehajtottak, másokat nem úgy, ahogyan mi kértünk, egyeseket egyes tagállamokban végrehajtottak, másokban nem annyira. Éppen ezért az első súlypont szerintem ebben a jelentésben az lenne, hogy a 2006 óta mostanáig eltelt időszakban bekövetkezett fejleményeket hogyan tudjuk értékelni, és ebből milyen követelményeket lehet megfogalmazni. A második pontom állatvédelem hogyha ezt követeljük, és Volcsekovszki úr említette a kezdetben, hogy természetesen arra kell, hogy ez érvényes legyen, amiért felelünk, és amivel kapcsolatban törvényalkotási lehetőségünk van, és ezek pedig a mezőgazdasági haszonállatok. De hogyha magunkról, mint emberekről beszélünk, vagy társadalomról beszélünk, akkor számomra legalábbis az a követelés is hozzátartozik a jelentéshez, hogy a házi állatok szintén beletartozzanak ebbe a jelentésbe. Vannak előrelépések, Gavinelli úr is kiemelte ezt, a WTO tárgyalások során vannak ilyen előrelépések? 2005-ben és 2006-ban is együttműködtünk már, és emlékszem arra, hogy egyszer szó esett arról, hogy milyen sok ígéret van, hogyha a bizottság rendezvényeket tart az állatvédelem témájában az EU-n kívül. Nos, az ígéretek az egy dolog, de a reális végrehajtás a piacokon, illetve más államokban, más országokban, ez megint más dolog. Tehát innen jön az a kérdés, hogy történt itt valami, mert mi mindig azt mondjuk, hogy mi példaértékűek vagyunk, és ez egy jó dolog, de aztán kérdés, hogy ez a példa pozitív következményekkel járt a világ más részein, ez is érdekel engem, és az utolsó dolog. A termelők, a gazdálkodók azok, akik mezőgazdasági használatokat tartanak, nos, nekik világos tudományos ö, támaszra van szükségük, azt illetően, hogy mit kell tenniük, és csak akkor lehet őket ellenőrizni. Néhány pontban a létező szabályozásokat, például Paulsen asszony szót a sertésekről, ö, Nos, az EFSA tanulmányaiban is szerepelnek erre vonatkozó adatok, és csak akkor lehet helyesen végrehajtani a követelményeket, hogyha vannak adatok. Legalább ebben a saját kezdeményezésű jelentésben először azt a kérdést tegyük fel, hogy hogyan adjuk tovább, hogyan közvetítjük ezeket az adatokat, és hogyan hajtják végre a tagállamok. Azt hiszem, hogy hogyha ezeket komolyan vesszük, akkor jó alapot nyújthatunk a bizottságnak is, és biztos vagyok abban, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok, akiknek a szavazatára végeredményben szükségünk van, szintén pozitívan fogadják majd ezt a kezdeményezést. Hogyha az állatvédelem a gazdálkodóink versenyképességét nem befolyásolja majd, és az állatok jólétét állítjuk majd a középpontba. Köszönöm. Elnök, köszönöm Elizabeth. Látom, hogy sokan kérnek szót, emlékeztetném önöket arra, hogy ezen első vita után sor kerül majd az élelmiszerlánc működésével kapcsolatos vitára Bové úr dokumentumáról van szó, és aztán következik a koordinátorok ülése, tehát kérem, hogyha lehetséges, akkor rövidebb felszólalásaik legyenek. George Lyon kért szót, George tiéd a szó. Uh, Köszönöm uh, szépen, uh, Paulo. Nagyon röviden szólok oda. Először is szeretném üdvözölni Marit Parszány jelentését, a közös európai szabályok javaslatát csak üdvözölni lehet. Szerintem ez a jó megközelítés. Van tapasztalata az én a magas színvonalnak, a magas követelményeknek. Ez az exportra is ki kell terjedjen de van olyan országok, amelyek nem vezették be ezeket a magas szinteket. Ami a további két elemet illeti a közös alkalmazásban, végrehajtásban a megfelelő szankciók, büntetések szükségesek. Itt talán rá lehet tapintani a legnagyobb gyengeségi, gyenge pontjára a rendszernek. Az új közlek, szállítási szabályok nem rossz szabályok az a kérdés, hogy sikerül-e ezeket a gyakorlatba átültetni legalább az EU-ban. Mm, közös szabályokat, közös végrehajtás kell kövessen. Ez alapvető számomra. Minden európai országot egyenlő eséllyel kell felruházni. Nos, ez a válaszom. Örülök, hogy erről vitát lehet folytatni. Közös szankciókra kell koncentrálni továbbra is. Köszönöm. Grazie, George. Köszönöm, George. Igen, nagyon fontos volt, amit mondtál, és egyetértek veled. Holnap Elene Spinoza elnökkel pontosan erről fogunk beszélni, vagyis a kölcsönösség a szabályok tiszteletbe tartása tekintetében. Meg Kínez képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány bevezető megjegyzés lennék, mielőtt a jelentéssel foglalkoznék. A, ö, az állattartókkal kapcsolatban akár gazdákról, akár öleptartókról van szó. nem látjuk a jó eseteket, csak a rosszakat. azokat az állattartókat is kell látni, akik jól járnak el. Itt egy kisebbségről van szó. Azt hiszem, a, az rájuk kell koncentrálni. Úgy vélem, hogy nagyon érzékenyen kell foglalkozni a kérdéssel. Először az emberekkel kell törődni, és utána az állatokkal ezzel kapcsolatban érzékenység van. Az én tagállamomban erre nagyon oda figyelnek. Vannak kegyetlenségi esetek, és ott szigorúan kell alkalmazni a szabályokat. Nem szabad új szabályokat kergetni, először a meglévőket kellene a gyakorlatba átültetni. Valamit nem értek a WTO szerintem az Európai Unió állatjóléti szabályait abszolút nem veszi figyelembe. Remélem tévedek, de attól tartok, hogy nem. Ami a ketrec ügyet illeti, hogy a ketrecek átmentek Svédországba, Finországba, az Európai Unió problémája ez. Ki kell vinni ezeket a ketreceket Európából? Egyszerűen a közvélemény miatt nem gondolkoztak, nem eléggé gondoltak a következőkre, amikor az előző szabályokat hozták. Itt exportáló iparról van szó. Ezzel kapcsolatban szeretnék tehát pontosítást, és szeretném elismételni még azt, hogy szerintem ez nagyon fontos kérdés. Mindenki ebben a teremben a megfelelő bánásmódot támogatja. Az állatokkal tehát foglalkozunk, de hát Gazdasági érdekből is tartjuk őket. Tudományos alapon kell ezt tenni, és pontosítsuk azt, hogy mi történt a VTV-ból. Lehet, hogy csoda, de ebben nem igazán bízom. Köszönöm meg kolléga. Carol Santos kollégái, Luis Tiedeszó. Nagyon röviden fogok hozzászólni. Ez fontos, érzékeny kérdés Két szemszögből lehet nézni. A civilizáció, az értékek oldaláról és a gazdaság oldaláról, az élelmiszerellátás oldaláról. Nagyon jó a jelentés. A második aspektusra ö, nem szabad túlságosan koncentrálni. Van kegyetlenség az állatokkal szemben, ez tény, mert vannak őrültek van, ahol borzasztóan bánnak az állatokkal. De versenyképesnek kell lenni, és szabályokat megállapítani. Mindkét aspektussal kell foglalkozzék a, vélemény, a jelentés. Tudom, hogy rövid idő a rendelkezésünkre, és ez a vita hosszas lenne. De szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az európai állatvédelmi központról szól a jelentés. Nem világos, hogy mit csinálna ez a központ. Tudnunk kell, mi a cél. A központnak lehetne fontos szerepe, de pénzköltéssel is jár. Szeretnék magyarázatot kapni arról, hogy mi lenne a feladata. Elnök úr, köszönetet mondok. A jelentéstevőnek sok dologban egyetértünk, néhány pontot emelnék ki, amelyeket fontosnak tartok. Egyrésztről nyomatékosan támogatom azt, hogy azonos standardekre van szükség Európában és megfelelő ellenőrzési rendszerre van szükség, hogy a kockázatot csökkentsük. Ezzel egyetértek. Hiszen nem lehet az, hogy kívülre követeljük ezeket a követelményeket, és Európán belül nem tartjuk be ezeket a standardokat. Az fontos a jövő szempontjából. Egyes kollégák az állatvédelmet nehézségként, teherként érzékelik a mezőgazdaság számára. Fontos, hogy a mezőgazdaság megfeleljen az állatok igényeinek, aztán itt van még az antibiotikumok problémája, amely központi kérdés, és ezt abszolút támogatom. Ugyanakkor viszont a koncentrációról is el kell gondolkodnunk az állattenyésztés területén, mert a feltételek nem mindig optimálisak, és azt óvatosan kell megfogalmaznunk, mert az állattenyésztésnél a koncentráció a tyúkoknál, illetve a sertéseknél is a jövőben megoldhatatlan problémákat vet majd fel az állattenyésztés számára, és éppen ezért foglalkozunk kell ezekkel a kérdésekkel. Tehát ezek olyan problémák, amelyekkel mindenképpen foglalkoznunk kell, kritikusan kell vizsgálnunk ezeket a kérdéseket, és hogyha az antibiotikumokról beszélünk, akkor a tömeges állattenyésztésről, állattartásról is beszélnünk kell, hiszen ezek a kérdések összekapcsolódnak és ez fontos, hogyha a jelentős jövőjéről beszélünk. Äh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Pauzen asszony jelentését. Ez egy nagyon fontos dolog, és egy történetet egészítenék ki. Az én tapasztalatom szerint mindig az a helyzet, hogy a gazdálkodót szövetségesként kell tekinteni, hogyha az állatvédelemről beszélünk. hiszen csak a szabályszerűen tartott állatok adnak megfelelő hozamot. hiszen az Európai Unión belül különböző sztenderdek léteznek, és ez nagyon idegesítő az állattenyésztők számára, hogy mások más tehetnek, több engedett meg számukra, így a marketing területén is fontos az a kérdés, vagy az importokat vizsgálva, amelyek az európai piacra jutnak, és ezeknek nem kell megfelelnünk ezeknek a követelményeknek. Hát pont itt kell kezdenünk a munkát, értékelnünk kell az eredményeket, az állatvédelmet tovább kell fejlesztenünk, és ezelől egyetlen állat állattenyésztő sem zárkózik el. Meg kell néznünk, hogy az EU-n belül mit követelünk, és természetesen ugyanez az importra is érvényes kell, hogy legyen. És a fogyasztóvédelem tekintetében is igaz az, hogyha a fogyasztó megvesz egy terméket, akkor az a kívánalma, hogy az az állat, amelyből ez a termék származik, azt szabályszerűen tartsák. Én óvnék attól, hogy azt mondjuk, hogy kevesebb állat, magasabb állatvédelem, és több állat, rosszabb állatvédelem. Az igazság az ettől bonyolultabb, és az antibiotikumok kulcsszavánál elmondhatom, hogy Németországban az antibiotikumok felhasználása a takarmányokban tilos, és csak az állatorvos adhat antibiotikumokat megfelelő esetekben tehát itt nem igaz az, hogy a ö, nagyüzemi állattenyésztésnél felvetődnek problémák az antibiotikumokkal. Egy, pontosan a kis állatállományoknál vannak inkább ilyen problémák. Tehát ezt a képet még finomítani kell, és ez talán segíthet a jelentés pontosabb megfogalmazásában, és így az állattenyésztés tovább fejlődhet az EU-ban. Tehát értékeljük az eredményeket, harmonizáljunk tovább az Európai Unión belül. Az ellenőrizhetőség is fontos a rendelkezések tekintetében, és a megfelelő fajvédelem ezeket a dolgokat figyelembe kell vennünk, és vitát kell folytatnunk az állatvédelem érdekében is. Köszönöm. Mulțumesc. În continuare își exprimă punctul de vedere domnul Rubix. Kopit úrnak a Domnul Rubix, vă rog. Ja, paldies, priekšsēdētāji. Man tikai daži... Több megjegyzésem is lenne. Támogatom egyértelműen az állat jólétet. Legyünk humánusak azokkal szemben, akik bennünket élelmiszerrel látnak el Legyünk hálásak az állatoknak. Sokkal jobban oda kellene figyelni, véleményem szerint, arra, hogy hogyan tartják az állatokat, és arra, hogy hogyan takarmányozzák őket. A tehémből tejgéplet, kizsákmányoljuk, és utána a húsát fogyasztjuk. Ezek a tehenek nem lehetnek kinn a réten, nem szívhatnak friss levegőt, teherautóra kerülnek. Ez az életük. lett országban, országomban kutatást végeztek, és kiderült, hogy genetikailag módosított takarmányt kapnak a tehenek és ez megjelenik a tejben is. Ez a, a, az emberi egészséget is károsítja. arról volt szó, hogy az állatokkal azok kegyetlenkednek, akik lelki betegségben ö, mentális betegségben szenvednek, de hát megfelelően bánunk-e a tehenekkel? Nem csoda, hogy mindenféle betegségben szenvednek. Ezért nagyon örülünk ennek a dokumentumnak, amelyen dolgozunk. Nagyon hatásos. Köszönöm. Köszönöm szépen. Koléta asszony. Okay. Ehm, Liels paldies, priekšsēdētāja Köszönöm, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a ehm, jelentés tevőnek nagyon fontos felmérni, hogy 2006-tól 2010-ig mi történt az elfogadott cselekvési terv alapján. Nagyon fontos egységes megközelítést alkalmazni az állat jóléttel kapcsolatban és a címkézéssel kapcsolatban. Egységes jóléti paraméterrendszert kell létrehoznunk. De abban kételkedem, hogy ehhez új ügynökség kellene. Eddig a tagállamok biztosították a ö, született jogszabályok alkalmazását, plusz ügynökség nélkül. Szeretnék többet tudni arról, hogy mennyibe kerülne ez, mennyi pluszba kerülne az adófizetőnek, mi lenne a funkciója és mik lennének a jogai. mint előttem többen is szeretnék rámutatni, milyen fontos a harmadik országokkal való kereskedelemre is odafigyelni. A harmadik országok is részt kell ö, vegyenek a ö, termékminőségi rendszerben. Különben a gazdálkodók nem ugyanolyan versenyhelyzetbe kerülnek, eh, mint más országok gazdái. Azokra eh, gondolok, akik eh, mezőgazdasági terméket gyártanak, és nem tartják be az állatjóléti szabályokat észszerű személyként megértem azt a vágyat, hogy kerüljenek eh, bele az ölevekkel kapcsolat fontos szabályok is ebbe a dokumentumba. De a mezőgazdasági szakbizottság a mezőgazdaságról szól, szárnyasokról, sertésekről, szarvasmarhákról. De hát ezek az állatok is az emberrel élnek nagyon régóta. Itt az állat jólét a kérdés, és nem azoknak a helyzetnek a nehezítése, akik otthon tartanak állat azért, mert magányosak, vagy szeretnék, hogy a gyerekek állattal nőjenek fel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most uh, Anya úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy fontos megtanulni járni, mielőtt az ember szaladna. Nézzük meg az Európai Unió új szabályozását az állatjóléttel kapcsolatban. Az egyik az állatok szállításával kapcsolatos. Nem tud, nem lehet 50 kilométernél távolabbra szállítanom az állatokat, a juhaimat, azért mert egy, egy bizonyos vizsgát nem tettem le a feleségem, igen. Nem komoly büntetési tétele van. Ez csak egy példa mind a 27 országban ugyanaz a szabály kell legyen, és ugyanúgy kell alkalmazzák. Nos, komolyabbra fordítva szót, mi lesz a tojásiparban? 8-9 hónap múlva következik be a probléma a ketrecek miatt. Minden európai ország 2012. január 1-ére le kéne álljon a ketrecben való tojás termelés. Románia, Bulgária ezt fogja folytatni. 2012 után el lehet adni az ilyen tojásokat Nagy-Britanniában ez egyszerűen megingatja a brit termelőknek a bizalmát. Ebből valahogy ki kell lépni. Egy ír kolléga mondta, hogy amikor 2012-ben ez belép, akkor nem lesz még kész Európára, főleg nem Spanyolország, Olaszország. Honnét fog írni a tajás India, Ukrajna és ilyen helyekről. És természetesen ezek ketrecből származó tojások lesznek. 15 milliót küld 15 milliót költ, 50 milliót költ az EU állat jólétre, lehetne arra költeni, hogy ne hozzunk be harmadik országból ilyen ketrec tojásokat ízésében. Elnök, kedves kolléga, hadd nyugtassa meg, hogy Bulgária és Románia teljesen megfelel az EU szabályoknak. Ez az átment időszak, amiről szól a két ország EU csatlakozása során folytatott torgyalások része volt. A következő szónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövidre fogom. Szintén köszönetet szeretnék mondani Polzen asszonynak munkájáért. Azért jelentkeztem, Polzan asszony, mert a bevezetőjében azt mondta, hogy elege van, hogy mindig olyan esetekbe ütközünk, amelyek megsértik az állatvédelem szabályait. Nem akarom ezt a helyzetet ártalmatlanként feltüntetni. A német televízióban mindig van egy film egy ö, hajóról, ami már legalább 30 éves, és amely ilyenfajta eseteket mutat be, és ezt újra és újra lehet látni minden egyes ciklus során, és azt is tudhatjuk, hogy az egyre szigorúbb előírások nem akadályozták meg ezeket a helyzeteket. Még szigorúbb előírásokat akarunk, de ez nem akadályozza meg, hogy ezeket a jogszabályokat megsértsék hiszen hogyha a törvények következtében nem lennének bűncselekmények, akkor börtönökre sem lenne szükség már. Tehát mindig lesznek olyanok, akik az állatvédelmi törvényekbe ütköznek, ezt nem tudjuk megakadályozni. Azért jelentkeztem szólásra, mert Heusling uh, úr beszélt a tömeges állattenyésztésről, és itt nagyon óvatosnak kell lennünk. Valaki tarthatja a saját kutyáját is nagyon rossz körülmények között, és nagyon sok kutyát, 400 kutyát tarthatunk jó körülmények között. A német parlamentben elmondtam mert hogy mit tegyünk a méhekkel, az az édesapám még tenyésztő volt mellékfoglalkozásként, és akár 6000 méhet is tartott, és ez természetesen nem felel meg a természeti körülményeknek, de nem lehet azt mondani, hogy ez kegyetlenség lenne, csak azért, mert ilyen nagy tömegű méhet tart. Ami aggodalommal tört engem, Bázan asszony, az az a tény, hogy mostanáig a WTO nem kész arra, hogy az állatvédelemről tárgyaljon. Újra és újra szót ejtenek erről, de komolyan a WTO nem hajlandó arra, hogy napirendre tűzze ezt a témát, és ezen ciklusban ezt kell súlyponttá tenni az INTA szakbizottságon belül is arra kell, azt kell szorgalmaznunk, hogy az állatvédelem a nemzetközi tárgyalásokban is nagyon fontos szerepet kapjon, ez abszolút prioritás kell, hogy legyen, és én jó magam erősen sikra fogok majd szállni ezért. Grazie, Albert. Köszönöm, Albert. Stefan Le Folle tessék. Elég röviden fogok hozzászólni. Először is szeretném elmondani, hogy a kegyetlenség az emberek részéről az állatok irányába tapasztalható, oda az emberek hát magukkal is, egymással is kegyetlenek. Az emberiségről való képbe ez is beletartozik, hogyha harmonizálni kell a szabályokat, amit én támogatok, akkor szeretném, hogy akik ezt kérik, ugyanígy gondoljanak a szociális aspektusra. Ami Paulsen asszony javaslatait illeti, Luis Capula Santos javaslataihoz térek vissza. Megfigyelő központról van szó, de a bizottság feladatairól van szó. Igazi vita a szabályok szintjéről van ahhoz, akkor lehet harmonizálni, hogyha mindenki egyetért. Ezzel kapcsolatban lesz vita. Mindenkinek megelt a véleménye a szintről, az állatjólét szintjéről. Végezetül pedig a VTO-val kapcsolatban, ha úgy gondolják, kedves kollégák, hogy az állatjólétől tudunk majd, vitatkozik pedig a ö, kereskedelem környezetvédelmi aspektusáról sem sikerül, hát akkor tévednek, ö, mert ö, egyszerűen képtelenek leszünk így alakítani dolgokat. Legyenek szabályok, lépjünk előre, de lássuk világosan a védjó helyzetét ez az szükséges, hogy mindenki a maga kultúrájában elérje ezt a szintet. Nem elég egy-egy helyen. Grazie, Stefan. Köszönöm, Stefan. Lezárjuk a hozzászállásokat. Michel. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném üdvözölni Polszen asszony munkáját. A jelentésnek a címében az olvasható, hogy a cselekvési terv értékelése és elemzése. Nagyon rövidnek találom ezt a részt a dokumentumban. A bizottság munkának elemzéséről van szó 2006 és 2010 között. Szerintem pontosabban kéne megfogalmazni a nehézségeket. Miért nem sikerült megfelelő ütemben előre menni? Hogyan lehet a jelenlegi szabályokat jobban alkalmazni, és csak utána lehet új lépésekre gondolni, ha szükségesek. Ez a téma nagyon érzékeny a közvélemény egy része számára. Akkor láttam ezek, ezt a jelentést, amikor az első haiti képeket láttam, és úgy rosszul éreztem magam. Bene, ringrazio Köszönöm Michel Danténnek is. Lezárom a vitát, ezért újra megadom a szót Paulson képviselőnek, hogy végső megjegyzéseit megtegye. Paulson azt mondja, a szó. Tack, herr ordförande, och tack Köszönöm, elnök úr, és mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, aki részt vett ebben a vitában. Arra gondoltam, hogy ha az állatjólétről beszélünk, akkor ez önmagában nem nehéz, nem nehéz téma, hiszen nagyban egyetértünk abban, hogy méltányosan kell kezelnünk az állatokat. Igazából a fő probléma az, amihez mindenki hozzászólt, hogy a gyakorlatban hogyan tudjuk ezt megvalósítani, hogyan tudunk méltányos és egyenlő versenyszintet biztosítani a belső piacon, hogyan tudjuk kezelni a finanszírozási oldalát a kérdésnek hogyan tudjuk elérni, hogy az egész dolog működjön, hogy tényleg legyen egy közös standard, közös előírási rendszerünk, hogyan tudunk megfelelni a már élő szabályoknak. Igazából számomra ez az egész kérdés gyakorlati politikai kérdésként merül fel. Úgy gondolom, hogy nagyon kevés olyan gazdálkodó van, amely, aki tényleg visszaélne az állatokkal, vagy nem megfelelően kegyetlenül kezelni az állatait. Én csak olyan gazdálkodókkal találkoztam eddig, akik megfelelően és az állatok jólétét biztosítva tartják az állataikat. Voltam olyan nagyobb telepeken is, ahol szintén meg tudták valósítani azt, hogy rendkívül jól tartják, jól létben tartják az állatokat. Abban egyetértünk, hogy az európai gazdálkodók nem tudnak versenybe rekelni az Európán kívüli termelőkkel vagy állatartókkal, hogyha számukra nem írjuk elő ugyanezeket az előírásokat, ugyanezeket a szabályokat. Van egy új hatóságunk, úgy gondolom, hogy az ellenőrzés szempontjából az intézményeink jók, de lehet, hogy valójában nem jól működnek. Ott van az EFSA, amely például az antibiotikumnak való ellenállás, az állat orvosi kérdéseket tanulmányozás és ellenőrzi. Amikor viszont konkrét technikákról van szó, kutatásról, fejlesztésről van szó, és ezeknek a tevékenységeknek a koordinációjáról van szó, akkor igazából az a benyomásom, hogy a nemzeti intézmények kellenék, kellene, hogy végezik ezeket a tevékenységeket és a bizottság igazgatóságai kellene, hogy foglalkozzanak ezzel. Nem gondolok egy abszolút új ügynökségre, igazából a már meglévő intézmények jobb koordinálását szeretném elérni. Elnök, köszönöm szépen, nagyon-nagyon érdekes volt a vita, meg tudtuk beszélni ezt a témát. Én is köszönetet mondok Paulson képviselőnek a kiváló munkájához és úgy gondolom, hogy a jövőben is tudunk majd foglalkozni ezzel a kérdéssel. Lezárom ezt a témát. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a módosítók benyújtásának a határideje február 9-e 12 óra. Gyorsan átérünk az utolsó napi rendi pontra méltányos bevételeket a gazdálkodóknak, hatékonyabb működő európai élelmiszerellátási lánc. Ez a téma, ez egy első megközelítés, első véleménycsere, amit a mai napon lefolytatunk. Ezért kérem az előadót, José Bofét és mindannyiukat, hogy gyors értékelést végezzenek, és jól gazdálkodjanak az idővel. A téma nagyon fontos. Látjuk, hogy az ára mozgások milyen nehéz helyzeteket alakítanak ki az ellátási láncon belül. Kevés időnk van arra, hogy olyan részletesen foglalkozunk ma ezzel a témával, ahogy szerettük volna, ezért Bové képviselőtől azt kérem, hogy tartsa meg a bevezetőjét, és ezt követően megkérdezem majd a bizottság képviselőjét, hogy szeretnének-e hozzászólni. José Bové, tiéd a szó. Monsieur le Président. Elnök úr, tény, hogyha csak néhány percet kap az ember, akkor nehéz a dolga. Nehéz vitát folytatni a bizottság tagjaival. Márpedig számomra az a fontos, hogy tudjuk gazdagítani a javaslatokat, a fejezeteket a vita eredményével, hogyha ilyen nem lehetséges, mert késő van, hát mindjárt hat óra van, és utána a delegációk ülnek össze, akkor holnap vagy legközelebb döntsön ö, a ö, három ö, rész, a ö, vita, a bizottsági vita ö, meg lehessen. Az, ez túl komoly téma. Rendben. Igen, én is javaslom, hogy kövessük ezt az eljárást, ha ezzel mindenki egyetért elhalasztjuk ezt a témát, hiszen ez egy nagyon fontos téma, úgyhogy köszönet Zsozénak. A témával egy jövőbeni ülésen fogunk foglalkozni. Akkor a mai bizottsági ülést lezárom. Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy holnap a soros elnök a vendégünk, Elena Espinoza asszony, és holnap délelőtt a vitánkat Stefan fogja koordinálni, a klímaváltozással fogunk foglalkozni. Lezárom a szakbizottsági ülést. Kérem, hogy a koordinátorok maradjanak benn, mert azonnal folytatjuk az ülést a koordinátorok